Allora, possiamo... Ah, questo devo ezt, ezt kell bekapcsolni? Ja. Nézzük, hogy milyen rendben fogunk dolgozni. Erről tegnap délután vagy este döntés született. Szavazunk. két témáról, a választásokról, illetve a, a háromoldal egyeztetésre szóló mandátumról, utána elmondom, hogy mi történt a koordinátorok ülésen, aztán jön a Fox-Hefner jelentés az Európai Uniós intézmények székhelyének elhelyezkedéséről, utána európai alapít, alapítványok és politikai pártok kérdése és ezeknek a finanszírozása, utána pedig utána pedig a Stockholmi program következik, annak hogy én vagyok a jelentéstevője, és végül Tarkovsky jelentés következik az egyetértési eljárás témájában. Kezdjük tehát a szavazást. a 2014-es európai választások megszervezésére kapcsolatos gyakorlati eljárások javítása a cím. Hármas kompromisszumos javaslatról fogunk először szavazni, aki támogatja, azt kérem emelje a kezét. Ellene ki van? Ki tartózkodik? Egy ellenszavazott, ezért elfogadtuk a hármas kompromisszumos javaslatot. Így aztán okafogyottá vált Questo significa, certo. Tehát, persze, persze. Ez azt jelenti, hogy a 29, 28-as, 27-es és 30-as módosító okafogyottá vált, és a 4-es kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene. Kitartózkodik. Három ellenszavazat van, és egy tartózkodás. Akkor a 4-es után szavazunk 81-esről. Beliéféle mellette ki van? Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Jön a 40-es. Erről szavazni kell. Ki van mellette? Kérem emelje a kezét. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 81-es már elfogadtuk, ezért elnézést, nem, mond, nem, e, nem e, oka fagyott semmi. 31-esről kell szavaznunk, ki van mellette, 31-esről szavazunk, tehát ellene ki van, kitartózkodik, elutasítottuk. Ötös kompromisszum következik. Duffur. Köszönöm, elnök úr. Szerintem ebbe a bekezdésbe a pártokat is bele kéne venni. Jelenlegi formájában kizárólag a tagállamokkal foglalkozik ez, de szerintem a pártoknak is feladata az, hogy a szavazó cédulán úgy jelezzék magukat, ahogy azt ők kívánják. Tehát úgy kéne fogalmazni, hogy arra kérjük a tagállamokat és a politikai pártokat, hogy hogy a elnevezésüket és a jelüket, tehát a szimbólumokat jelentessék meg a szavazólistán. Tehát ezt a három szó kiegészítést kérném, és a politikai pártokat. Ezt kéne beszúrni. Gualtieri. Gualtieri úr, meg még valaki talán? Igen, igen, egyetértünk, egyetértünk a szóbeli módosítóval. Konszenzus alakult ki. Jó, akkor szóbeli módosított formájában szavazunk az ötös kompromisszumról. Ki van mellette? Kérem jelezze. Ellene. Ki tartózkodik? Öten vannak ellene. Nincs tartózkodás. Következik. 31-es ugye okafogyottá vált a többi is mind okafogyottá vált. Következik rögtön a hatos kompromisszum. Ki van a hatos mellett? Ki a contrario? Ellene ki van. Ki tartózkodik? Négy ellenszavazat nem volt, tartózkodás elfogadtuk. A 41, 43, 45, 44, 46, 42 okafogyottá vált. de a 48-asról szavazni kell. 48-as mellett ki van? Ki a contrario? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 47-es mellette. Ezt meg kell számolni. Ki a contrario? Ellene ki van? Elnézést, de meg kell számolni ezeket. kezeket. lesz Szavazzunk éppen? Ha ezt akarják, akkor elő kell venni a szavazókártyákat. Present, I do not have my voting card. Elnézést, nem hoztam el a szavazókártyámat. Úgyhogy kérem számolják a kezemet. Jó, akkor emeljük fel a kezüket, nálam sincsen szavazókártya, kis türelmet kérünk. Ch uh, chairman, uh, because it... Elnök úr, a múltban voltak azért gondok itt a szakbizottságban a különböző szavazásokkal. Próbálkozzunk tehát a gépi szavazással, és utána számoljuk meg külön azokat, akik nem hozták el a szavazókártyájukat. Può fare, mi pare una proposta saggia. Allora stiamo votando. Io. Elnézést, elvesztettem a fonalat. 47-es, DAF-féle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárhatom a szavazást? Még nem? Van itt, van itt egy kis, egy kis gond? Minden működik? Chairman, is it really that difficult to count to 12? Could we just raise... Olyan nehéz 12-ig számolni. Nem lehetne kézzel szavazni? Sokkal bonyolultabb géppel. Nem lehetne elnök félbeszakít. Bocsánat, bocsánat, bocsánat. Kicsit kicsit pontosabban kéne eljárni, próbáljuk, próbáljuk rájönni arra, hogy hogy is működik a szavazórendszer, addig emeljük a kezünket, megszámoljuk az emelt kez, felemelt kezeket, pontosan, és azzal nem lesz gond. Dafur. Biztos van egy olyan felelős ember itt a szakbizottságban, a titkárságnál, aki például aki be tudná kapcsolni a gépet, nem? Ja. Talán az a baj, hogy a főtitkár hiányzik. Korábban ez rutin munka volt, de meg tudjuk oldani. Kis türelmet kérünk. Szerintem ezt a kérdést meg lehet úgy oldani, hogy felemeljük a kezeket, és azokat számoljuk. Számol szavazunk tehát a 47-es módosítóról, aki támogatja, azt kérem, hogy emelje a kezét. Számoljuk, számoljuk. Én magam fogom megszámolni. Diez, mi fáj? Lili, hol tudnak, hogy volt? Tíz. Még egyszer megszámolom. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Tizenegy. Tizenegy most a végeredmény. Ellene ki van, kérem, emelje a kezét.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

Az 50-es ről nem kell, mert az okafogyottá vált, 83-as, az is okafogyottá vált. 84. 84-es Belieféle, aki támogatja, kérem emelje fel a kezét. Ellene ki van? Kitartózkodik, elfogadtuk. 51-es okafogyottá vált, 49-es mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk, 60-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 55-ös mellette, kontrári, ellene tartózkodók elfogadtuk, 53-as e, következik mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 54-es. Mellette. Ellene. úgy tűnik ugyanaz a többség, mint az előbb, tehát valószínűleg utasítottuk, megszámoljuk. Mellette, még egyszer elismételjük, megismételjük ezt, mellette ki van. Kilenc. Ellene. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 10? No, 11. 11. Vabbè, respinto. 11. Elutasítottuk, elutasítva. 57-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 58-as mellette. Bocsánat, ezt is meg kell számolni. Ki van az 58-as mellett? 10, 11. Contrari. 11, ellene ki van? Elfogadtuk. Az elején. Az e, mellette 11-en voltak, most meg kevesebben. Úgyhogy egyértelmű, hogy elfogadtuk. Jött, jön az 58-as Defur. Örülök annak, hogy most akkor úgy tűnik, hogy az elektronikus rendszer beindult, akkor ha lehet, akkor csináljuk azzal elnök úr, jó? Köszönjük a titkárságnak, hogy sikerült beindítani a gépezetet, minden kész. Kezdhetjük. 58-as Söplin féle, aki megnyitom a, megnyitom a szavazást chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Nézzük az eredményt, és utána pedig nem működik a dolog? Jó. Megismételjük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nézzük az eredményt. Tizen szavaztak mellette, 12 ellene, de én mellette szavaztam, tehát akkor még egy szavazatot hozzá kell számolni. Van még valaki, aki nem tudott szavazni? Eh, Giannaku, ha potuto votare? Giannaku asszony tudott szavazni? Akkor 12-12, de hát miután döntetlen helyzet alakult ki, elutasítottuk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 Nem, nem, nem a 85-ösről szavaztunk éppen az előbb, hanem az 58-asról. Jó, akkor a 85-öst elutasítottuk szintén, 59-es következik mellette. Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Mellette. Kérem, emeljék a kezüket. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy 65-66-os okafagyottá váltak. Itt van 7-es mellette. 67-es. Ellene. Ki tartózkodik elutasítottuk? 68-as mellette ellenem tartózkodók elutasítottuk. 69-es következik. Kérem emelje a kezét, aki mellette van. Si sur le c'è un emendamento orale. Van itt egy szóbeli módos. Nessuno si oppone all'emendamento orale? Van itt egy szóbeli ha senki nem ellenzi ezt, akkor szavazzunk. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodok. Elfogad. Eh, emendamento 70. 70-es következik mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítva. 74-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk 72 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 73-as. A 69-est elfogadtuk, úgyhogy a 73-asról nem is kell szavazni, oka fogyottá vált. 75-ösre ugyanez a helyzet. 77-es mellette. Ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 78-as következik mellette ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 79 mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Akkor jönnek a preambulum bekezdések, mondja az elnök, van itt egy szóbeli módosító a erről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, kettes módosító. Abbiamo votato la... il... Na, szavaztunk már a négyes preambulum bekezdésről, mondja az elnök, kettes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, Hármas-négyes okkal fogyottá váltak, ötösről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hol is tartunk? Hatosnál mellette ki van. Ellene. Talán elfogadtuk, de azért számoljuk meg. Hatos. Szeretnének gépen szavazni? Jó. Elektronikus szavazás következik, a hatosról szavazunk, DAF. Módosító. Megnyitom a szavazást. Amit nem mondhatod È egy la... Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 13-an szavaztak mellette, 10 ellen szavazott. Én ellene szavaztam volna. Úgyhogy elfogadtuk. 8-as következik mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Siamo all'emendamento. Jön a hetes, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kilences mellette ellene talán elutasítva, de meg kéne meg kéne számolni, illetve elektronikus szavazás következik a 9-esről, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Nézzük az eredményt. 8-15 arányban elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Jól van, tőlem. Ellenőrizhetjük, de szerintem egyértelműen elutasítva. Tízesről szavazunk, megnyitom a szavazást. hát a tutti? Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kérek. Tévedtem, de valójában nyelvforlásról van szó, mert nyilván valahogy elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellette. Na, no, c'è di mezzo il 15. 15-ös elnézés, Solc féléről szavazunk, 15-ös. Ellene tartózkodók elutasítva. 14-esről, tehát szavazni kell. 14-es, Rangelféle mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 16-os Holcféle mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 18 mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt géppel. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-14 alányban, még az én szavazatommal sem változik a helyzet. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20, 20-as rangelféle. Legyen rögtön elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 15 hét arányban. 21-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 80-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 22. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 23-as. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Szeretnék ezt ellenőrizni? Jó. 22 es 22-esnél tartunk, igen. Ugye a 22-esnél tartunk, akkor megnyitom a szavazást. El 23 dice voi? Ah, avevamo già votato il 22, scusate. 22-es. 23-as, söflinféle. Megnyitom a szavazást. E chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazaton múlott. 9-8 arányban, és 6, 6 tartózkodás volt. Miről kell még szavazni? Possiamo votarlo? Ma ora dobbiamo votare 24. 24, favorevoli. 24-es mellett. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 25-ös. Ezzel mi a baj? Dobbiamo votare? C'è un, un emendamento eh, linguistico e un problema di traduzione il 25. Ez egy nyelvi módosítás, nyelvi jellegű tehát a változás. Nem kell róla szavazni. Jó, nem szavazunk róla, remek. Következik az utolsó, 26-os, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Végső záró szavazás, kérem emeljék a kezüket, vagy, vagy szavazunk éppen? Azt akarják? Jó, akkor megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Mi történt, Scholz úr? Elfelejtettem, elnök úr, hogy a 40, elfelejtettük, hogy a 43-as is ott van, pedig az fontos, nem szavaztunk rá. 43. Page, page 3. A harmadik oldalon. Szerintem erről szavaztunk. Ez már kompatibilis a hatos kompromisszummal. Erről tényleg nem szavaztunk? Igaza van a képviselőnek? Tényleg. Azt mondja, azt mondja a titkárság, hogy igaza van. Jó, akkor a 43-asról szavazunk először. Ki van mellette, kérem emelje a kezét. 43-as. Ellene kitartózkodik elutasítva. Jó, most jön az árószavazás, géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hozzá kell még számolni az én mellette szóló szavazatomat. Ja, köszönjük! Gratulálunk a jelentéstevőnek, Duff úrnak. Következik a Messerschmitt jelentés. Ez a 2014-es költségvetésről szól, a három oldal egyeztetésre szóló mandát. a 3, ki a favorevole... Hármas módosító, kérem emelje a kezét, aki mellette van. Ellene, tartózkodók, elutasítva négyes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Ötös mellette ellene. Vogliamo fare questo voto elettronico sulle A négyesről gépen szavazunk így? Jó, megnyitom a szavazást. 5, 4. Ötösről szavazunk, mert a négyes már elfogadtuk, tehát ötösről szavazunk, megnyitom a szavazást. E chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. È approvato. Elfogadtuk. Hatos mellette. Contrari. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hetes következik mellette. Contrari. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodok elutasítva. 9-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodók talán úgy gondolom, hogy elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni kéne. Megnyitom a szavazást második részről. Tehát a tízes második részéről szavazunk. A 3A bekezdésben. Lezárom a szavazást. Azt hiszem az én szavazatom most döntő mert én ellene szavaztam. Úgy aztán elutasítottuk. Emendamento 11. 11-es módosító, Hefner féle mellette. Ellene tartózkodó, elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 14-es mellette. 14-esnél tartunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ezt is ellenőrizzük? Jó, 14-esről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nézzük az eredményt. Elfogadtuk. Tizenötös 13-as, 15-ös megegyezik, ezért ezek kettőről együtt szavazunk. Mi? Ez Mm. Bravo, grazie. Remek, jó. Giusto. Sono decaduti, quindi non... Jó, akkor ezek fogyottá váltak, nézzük a 16-os mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette. Na ez mi a gond? A 17-esről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elutasítva. Jön a 18-as mellette. Ellene? Hát a biztonság kedvéért szavazunk géppel 18-asról. Egy külső a votazione. Lezárom a szavazást. Nézzük az eredményt. Elutasítva. 19-es. Traskowski féle mellette ki van. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 20-as, Duff féle mellette Ellenem. tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük már megint? Ez cosa ez a approvato? DAF approvato. De hát elfogadtuk ezt a DAF módosítót. Mi is a baj? Ide van írva? Elnézést, korrigálom a dolgot. A Társakovszkiról, módosítóról szavaztunk. A DAF ezért okafogyottá vált, nem kellett volna szavazni. Javítom magam. Helyesbítek. 21-es következik. Brocbohat a jelentés, mellette ki van. Contrari. Penso sia... Ellene. Talán most itt az alkalommal gépi szavazásra 21-esről szavazunk. En, tehát megnyitom a szavazást chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22 jön. Mellette? Ellene? Talán itt is jobb, ha ellenőrizzük a dolgot. 22-esről szavazunk. Zabohata mondja, tollából. Lezárom a szavazást. elutasítva. Jön a egyes módosító mellette. Ellene. Talán ugyanazok az erőviszonyok vannak, mint az előbb, elutasítva. Kettes mód, ö, Tarkovsky féle módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Már csak a zárószavazás van hátra. Ezt géppel tesszük meg. Géppel hagyjuk végre. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az én szavazatom, amely ki kell egészíteni. Van két tartózkodó. Két tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor ezt lezártuk, ennek a végére értünk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik a 11-es napi rendi pont, az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól. Allora, la riunione dei coordinatori ha esaminato in modo particolare... Na nézzük, a koordinátorok 150 képviselő kérését vizsgálták meg. A koordinátoroknak az a javaslata a szakbizottságnak, hogy írjunk az Európai Parlament elnökének, és jel, jel, jelezzük, hogy jelenleg nem tudunk dönteni, mert nincs indoklás. Tehát a konformitás hiányával kapcsolatban nincsen semmilyen információnk, hogy miért gondolják, hogy nincs megfelelés a levélben azt is leírjuk, hogy nem találjuk megfelelőnek azt, hogy a szakbizottság napirendjére kerüljön ez. Ugye vannak már írásos anyagok a parlamentben erről korábban, ez, és ezt korábban elolvashatták azok a kollégák, akik ezt elkívánták olvasni, akik kíváncsiak voltak. Aztán politikai pártok, alap törvényei, alapszabályai nem lenne jó, hogyha ez egy negatív precedens teremtene, és ez negatív hatással lenne a háromoldalú párbeszédre, tehát nem lehet erről sem dönteni. Aztán milyen döntés született még? Egy címet fogunk megváltoztatni. A Lisszaboni szerződés négy évvel később előkészülés, előkészülés a 2014-es választásokra. Ez nem jó cím, mert a Gualtier és a úr jelentéssel némi átfedés van, így aztán Tarkovsky úr Rangel úrnak szerezte meg ezt a jelentést, akinek az lesz a feladata, hogy a lehető leghamarabb egy új és fontos címmel álljon elő. Va bene. Poi il, per quanto riguarda... Na, mi van még? Milyen döntés született még? Egyéb saját kezdeményezésű jelentések. Én kértem egyet a parlament, az Európai Parlament és a tagállami parlamentek közötti kapcsolatról. Egy ilyen témát kértem én, de nem kaptam rá igenlő választ, mert már öt saját kezdeményes jelentésünk volt, de az elnökök értekezleténél még utána kell járni annak, hogy valóban megkapta-e az öt másik jelentés a zöld utat, ha nem, akkor meg kell vizsgálni a helyzetet. Hogyha van egy olyan legalább, amelyik nem kapott engedélyt, akkor nyilván revidiáljuk a helyzetet. Tájékoztatom a szakbizottságot, hogy a 2014-es választások előkészítéseként a parlament összeállításáról szóló e, jelentést fogok a parlament felé továbbítani. Nincs sok időnk már, lesz ezért egy rendkívüli ülés, szakbizottsági ülés, június 10-én Strasbourgban. Ez egy hétfői nap. Ott fogjunk, ott fogjuk megvitatni a tanácsnak ezt a határozat tervezetét. Gualtieri és Tarkovsky urak a jelentéstevők a parlament részéről. Már ismertük ezeket a neveket, de most csak meg szeretném ezt erősíteni. Tehát lesz egy rendkívül ülés Strasbourgban, és ott, majd akkor meghallgatjuk Sefkovics biztos ur- urat is. Ő ugye rendszeres vendégünk. Az elmúlt öt év eredményeiről tartunk most egy eszmecserét. Lesz egy londoni delegáció, június 19-én és 20-án. Az elnök látogat el oda, két néppárti, két szocialista képviselő, és a, minden, és a három maradék frakcióból egy-egy képviselő. De végül az elnök Lögrib, Söpflin, Tarkovsky, Gualtieri, Hefner és Scholz kollégák fognak végül ellátogatni. Duff és Egnyú urak kvótán kívül vesznek részt a delegáció munkájában, a szokásoknak megfelelően. A néppártnak három jelöltje van erre az útra, kettő helyett, de aztán ezt megerősítettük. Az elnök majd nyilván döntést hoz. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs semmiféle észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket a döntéseket. Aztán, hogyha ö, van erre lehetőség, akkor Elmar Brock és eljön Londonba. Akkor ezt a napi pontot lezártuk, következik a 12-es. che riguarda la fissazione i rapporti Fox e Hefner. Következik a Fox és Hefner jelentés de kérném Gurmai elnök asszonyt, hogy vegye át az elnöklést. Nekem egy kicsit ki el kell most mennem. Okay, so, uh, thank you very much, dear chairperson. Köszönjük szépen az elnök úrnak. Abban a szerencsében volt részem, hogy tegnap a meghallgatáson én elnököltem, nagy siker volt, hálás vagyok minden kollégának, aki közreműködött. Úgy gondolom, hogy szélesebb áttekintést kaptunk arról, amit tudnunk kell. Kiváló négy előadó volt itt. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy ki kíván szólni erről. Elsőként Fox úr, rendben. Elnök asszony, köszönöm szépen a bevezetőt. Elnézést kell először kérek, 11 után 20 perccel el kell menjek, késésben vagyunk, úgyhogy csak néhány percet szólnék, és Geráld majd kielég, kiegészítés lezárja a vitát. Mint mondtuk, nagyon érdekes volt a tegnapi meghallgatás az Európai Parlament jogairól és önszervezési jogáról. A hatos záradék egy munkadokumentum, illetve a hatos pont az európai intézmények székhelyéről szól. Ezt a kollégák, illetve ennek tervezetét nem sokkal ezelőtt megkapták a kollégák. Ez egy nagyon korlátozott jelentés, ami a méretét illeti. A munkadokumentumot arra használtuk, hogy a jelentésünk háttérgondolatait meghatározzuk. A jelenlegi jogi keretek vannak ebben az EU intézmények székhelyére vonatkozóan. Összeszedtük az Európai Parlament történelmi fejlődésének főpontjait, és azt, hogy véleményünk szerint az Európai Uniónak, illetve az EP-nek a munkabeosztását, menetrendjét és székhelyét illetően nagyobb jogokat kellene kap, Nia környezeti, szervezeti és logisztikai hatásait is megvizsgáltuk a jelenlegi felállásnak. A következtetésünk az, amit mi a szerződés módosítása felé mutató menetrendnek határoztunk meg. Úgy gondoljuk, hogy a parlament különböző szavaz, szavazások során elmondta véleményét, és határozott véleménye az, hogy az összes ülésünket egyetlen egy helyen szeretnénk tartani. A különböző képviselők különböző érvekkel támogatták ezt, ahogy mondtam. Vannak, akiknek az adófizetői pénz az érve, mások a széndiokszid kibocsátásra érvelnek, és megint vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az Európai Parlamentnek joga van az önszerveződés meghatározásához. Egy dolog világos. A képviselők többsége az úgy véli, hogy az összesülésünket egyetlen azonos helyen kell tartsuk. Nagyon óvatos vagyok, és nem mondok semmiféle preferenciát a helyszínre, tehát arra, hogy ez hogy legyen, mert ennek a jelentésnek nem ez a célja. Nem itt van a helye annak, hogy most megmondjuk, hogy az összes Strasbourgban legyen, vagy Brüsszelben, vagy az összes ülés bárhol máshogy legyen. Mi azt mondjuk, hogy ennek a parlamentnek kell döntenie a székhelyről, és ennek a parlamentnek kell döntenie arról, hogy hol legyenek az ülései. A munkadokumentumban tehát a hátteret, a gondolatmenetünk hátterét találják, és nagyon várjuk a képviselők hozzászórását. A hivatalos jelentést és ajánlásokat pedig hamarosan meg fogják kapni. Itt elnök asszony abba is hagynám, és még egyszer elnézést kérek, mint egy 20 perc múlva el kell menjek. Köszönöm szépen. Volt társelőadó is, Gerált Hefner, úgyhogy neki adom meg most a szót. Én a vitán szeretnék majd hozzászólni, és a végén azt hiszem talán bevezetőnek ez elég volt. Nagyon jó lenne Ashley Foxnak és nekem is, hogy most a kollégák véleményét, megjegyzéseit halljuk a munkadokumentumra vonatkozóan. Még egyszer, tehát munkadokumentum, nem jelentéstervezet ez a jelentés tervezeten a mai vita alapján fogunk dolgozni. Tehát nagyon várjuk már, hogy a megjegyzéseket meghallgassuk. És határozottan hiszek abban, hogy a tegnapi vita is majd önöknek további szempontokat fog biztosítani, az árnyék előadónak adom meg először a szót. Nem jó, akkor Roberto Galtieri, a szocialisták koordinátora. Sajnos nekem is a frakció bűróján kell részt vegyek. Ülésén az árnyék előadók majd elmondják a véleményünket részletesen. Én pusztán azt szeretném megjegyzésként a munkadokumentummal kapcsolatban elmondani, valaki, egy olyan személy szempontjából, aki erősen támogatja az egységes székhely kérdését. De akinek vannak fenntartásai azzal a vonallal kapcsolatban, hogy a fő követelésünk az legyen, hogy csak a, hogy a parlament határozza meg a székhelyét. Azért, mert úgy gondolom, hogy a parlament székhelye alkotmányos szintű kérdés. És ahogy tegnap is elmondtam, én úgy gondolom, hogy a 341-es cikk nem felel meg a 10-es cikknek. A szociáldemokrata legitimáció a, bocsánat, a szociáldemokrata véleménye a legitimáció szerint a néptől származik, a tagállamok lakosaitól. Tehát ez kétféle felfogás, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ennek részeként kell a székhelyt is meghatározni. A székhely, egy új székhely keresése a szerződés módosításával, ahogy majd a kollega el fogja mondani, sokkal megfelelőbb, de mégis általános alkotmányos megjegyzésem is lenne. Úgy gondolom, hogy a, az önszerveződés joga, amely eljárás, vagy szabály, eljárási szabályzat kérdése, kiterjed arra is, hogy hol legyen az Európai Unió székhelye, de ha ezt így kérjük, akkor az kontraproduktív lenne. Talán egyszerűbb lenne, hogyha azt mondanánk, hogy nem akarunk Brüsszel és Strasbourg között választani, csak a helyszínt akarjuk meghatározni. De ha a parlamentre marad az, hogy meghatározza mondjuk minősített többséggel, az egy nagyon alacsony küszöb, akkor a döntés dönt arról, hogy hova menjünk, melyik városba. Esetleg valaki egy várost mond, vagy egy melegebb, naposabb helyszínt, Szóval úgy gondolom, hogy az, hogy hol legyenek az EU intézmények, az a szerződés szinten meghatározott kérdés. Tehát az állampolgárok képviselőivel és a tagállamok képviselőivel együtt kell ezt meghatározni. Nyilvánvalóan egy racionálisabb szervezetre van szükség. A két jogalkotási kart az együttdöntés miatt is parlamentnek, tanácsnak egy helyre kell, közelebb kell hozni, egy helyre kell vinni. Nem vagyok meggyőzve éppen ezért eh, a munkadokumentum tartalmázról. Én úgy mondom, hogy az alkotmányos straté- stratégia, nem pedig a végleges cél, nem a végleges cél, hanem az eszköz, ami fontos a cél elérése érdekében. Köszönöm szépen, én is úgy gondolom nagyon fontos, hogy azt, lá, azt említette, hogy ez munkadokumentum, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a tegnapi közmeghallgatás vagy az további ötleteket, betekintést, szakmai szintű betekintést adott. Hogy mondjam el, hogy kikért szót, hogy mindenki rajta van-e a listán a tisztességes elbánásért. Mr. Wieland, is there anybody else? Van-e más a hárman kívül? Dafur? Rossz? Más nem? Jó. Akkor elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék néhány megjegyzést fűzni a munkaanyaghoz. Tegnap délután meglepett, hogy amikor a meghívót kiküldték, a meghallgatásra, akkor ott keveredtek ezek a fogalmak a címben is, és a dokumentum típusára vonatkozóan is. Tehát ezzel együtt úgy tűnik, hogy a cím, a saját kezdeményezésű jelentés címe és a munkaanyag tartalma között nagy a hasadék, és a két társ előadó is elismeri, hogy ez egy olyan e, e, szöveg, amely a parlament székhelyről szól csupán, és nem az intézmények székhelyéről, de hát e, ne legyünk naívak, tudjuk, hogy ez a fő probléma. Csak ezt azért el kellett mondani, mert ha azt mondjuk, hogy valamennyi intézmény székhelyéről beszélünk, akkor azért tényleg figyelembe kell venni a parlament székhelyéről szóló politikai vita kapcsán is a többi intézmény szempontjait is. Nem lehet jogi értelemben sem elszeparálni ezt a problémát a többi intézmény székhely kérdésétől. Tehát ez a formával kapcsolatos megjegyzésem, ami pedig a tartalmat illeti, rövid idő alatt mit lehet elmondani, sok minden nem tetszik nekem ebben a munkaanyagban, nem akarom újra elmondani, hogy ez a szöveg megint csak sok mindent könnyedén kever, és így újabb félreértéseknek teremt táptalajt, és konkrét tényszerű hibák is vannak benne, amit szerintem nem szabadna benne hagyni, hogyha ezt a parlament elé akarjuk terjeszteni, tehát tisztázni kéne fogalmakat és adatokat. Ugye a parlamentnek egy székhelye van, hangzik el ez itt. A szerződés, amit itt hivatkozik is a szöveggel, összhangban kéne akkor tehát fogalmazni. Továbbá itt van a, a hármas bekezdés, ami a történelmi fejlődésről beszél. Szerintem, ha már leírjuk ezt a történetet, akkor pontosítani kéne azt, hogy itt E, annál többről van szó, hogy megerősítették a konkrét helyzetet 97-ben. E, Ugye a központi bank e, Németországban való elhelyezésével párhuzamosan zajlott ez, és más országok más igényeinek megfontolásával. Tehát ez egy deal volt a tagállamok között, és nem pusztán a gyakorlati helyzet megerősítése a franciák kérésére tehát ezt is bele kéne akkor írni a három be, hármas bekezdésbe, ha már erről van szó. És valóban volt egy szavazás 91-ben a parlamentben, és a 91-es szavazás eredménye az volt, hogy a képviselők megerősítették azt a kompromisszumot, amelyet a tagállamok kötöttek a parlament székhelyére vonatkozólag. És ha már itt tartunk, akkor el szeretném mondani, és ugye az Alkotmányügyi Bizottságban vagyunk, ahol ugye a parlament számára készítünk elő egy vitaanyagot, és majd a többi frakció és szakbizottság autonóm módon fog erről vitázni meg arról is beszélünk, hogy a parlamentnek meg kéne adni a jogat a saját székhelyének meghatározása tekintetében. Nos, az egész ötös bekezdés túlmutat az Alkotmányügyi Bizottság kompetenciáján, hiszen itt pénzügyi kérdések, környezetvédelmi szervezeti kérdések e, is felsorolódnak, olyan érvek tehát, amelyek nem alkotmányjogi típusú érvek, Ezekről a többi szakbizottság mondjon valamit, ha akar, de ez biztos, hogy nem a mi kompetenciánk, és nem méltó szerintem az Alkotmányi Bizottsághoz ilyen típusú érveket beleírjon a saját jogi természetű, alkotmányjogi természetű érvelésébe. Tehát, hogy ez mennyibe kerül, hány ember dolgozik, mennyi a széndiokszid kibocsátás, ezek nem alkotmányügyi kérdések. Lehet ezekről beszélni, a repülőkről, vonatokról, stb., de nem feltétlenül ebben az anyagban, mint ahogy az épület tulajdonosi jogokról sem egy alkotmányjogi szövegben kell. Tehát még, még egy munkaanyagból is kihúznám ezt, mert ez nem a mi szakbizottságunk kompetenciája. Tehát meg kéne őrizni egy bizonyos méltóságot, és a kompetenciáinkon belül maradni. És ráadásul a számok sem stimmelnek, ezek több helyről vannak összeszedve, és propaganda anyagokból vannak átemelve ide, tehát ráadásul nem pontosak, arról nem beszélve, hogy nem ide tartoznak. A költségek tekintetében nagyon sokféle vélemény van, itt nem szerepeltetett vélemények is. Maga a parlament sem tudta még ezt igazán pontosan meghatározni. A Kokubu Bizottság foglalkozik azzal, hogy mennyibe is kerül ez a Strasburgi eh, utazás. Tehát itt a becsült költségek tekintetében is eh, kérdőjeleket lehetne megfogalmazni. Aztán eh, a tekintetben is, hogy ö, hány millió euróba kerül ez, és a széndiokszid egyenleg becslései sem megerősíthetőek. Állítólag tehát ezek a beszélések nagyon pontatlanok, és az ötös bekezdést úgy, ahogy van, én törölném. Tehát itt egy kicsit politikai és diszkriminatív szándékok és csúsztatások érvényesülnek propagandisztikus jelleggel. Ez biztos, hogy nem tartozik az Alkotmányügyi Bizottság alkotmányjogi szövegébe. Tehát eleve nem kéne ezeket a számokat idézni, ráadásul mondom, ezek a számok nagyon vitatottak és vitathatók. Itt az érvelésünknek ezek nem képezhetik részét és a tegnapi meghallgatáson is hallottunk nagyon érdekes dolgokat, ugye több felszólaló szakember elmondta, például emlékszem arra, hogy a bíróság kapcsán a bíróság többször megerősítette világosan ezt a tagállamok és korábban a parlament által hozott döntést, és az Európai Parlament kompetenciáinak a korlátozását is, tehát elutasította többször a szerződések alapján a bíróság, hogy a parlamentnek nincs ilyen jogosultsága, hogy saját székhelyét meghatározza. És a tegnapi meghallgatásra, ha visszaemlékszünk, akkor ezt több szakértőtől is hallottuk, és a parlament székhelyének kérdésében, és akkor még a többi intézmény székhelyéről nem is beszéltünk, egyértelműen azt mondták, hogy az intézmények együttműködését kell ösztönözni, és a, ki, a, a polgárok ö, ö, kettős, a kettős legitimitás megerősítését a polgárok és a, a tagállamok jogainak érvényesítésével. Tehát egy kicsit itt át kéne helyezni az egyensúlyt, és egy olyan szöveget kéne írni, ami kevésbé pártos, és tartózkodik attól, hogy olyan számokat idéz, mondom, amelyek meglehetősen vitathatóak. És mondom, az ötös bekezdés például nem tartozik a mi kompetenciáink közé. Köszönöm. Thank you very much. As we have five... Köszönöm még öten jelentkeztek, plusz a jelentéstevő, úgyhogy három perc maximum mindenkinek, és hogyha így járunk el, akkor Hefner úrnak még marad öt perc. Drúszász úr következik, az árnyék jelentéstevő. Thank you, Chair. Köszönöm. To stick with this three minutes. First of all, let... Köszönöm, próbál betartani három percet. Először is köszönet a társjelentéstevőknek a munkáért, megköszönöm a munkadokumentumot is, és azt is, hogy ennyire nyíltan, őszintén dolgoztak, vagy mindenkit bevontak a munkálatokba már kezdetektől kezdve, és odafigyeltek mindenkinek a véleményére, gondolataira. Tudjuk, hogy itt alapvetően eléggé kényes dologról van szó, vagy kényes kérdésről, és konszenzusra kell törekedni a kollégák között, a frakciók között. Tegnap ugye a szakértőket hallgattuk meg, számomra az a következtetés kristályosodott ki, hogy alapvetően politikai kérdésről van szó, és hát meg kell nézni, hogy mit tudunk elérni. El tudom fogadni azt a megközelítést, amelyet a társjelentéstevők használnak. Tehát kicsit más szemszögből nézzük a dolgot. Mi, parlament, magunk szeretnénk arról dönteni, hogy hogyan szervezzük a belső munkát, mi a székhelyünk, hogyan ülünk össze. Ez így elfogadható. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyeket nem, vannak néhány olyan, van néhány olyan dolog, amelyről még beszélnünk kell. Az eredmény szempontjából végül is az mindegy, hogy így fogunk hozzá a dologhoz, avagy a hagyományos módon, azaz, hogy Brüsszel vagy Strasbourg legyen a székhely. Tudjuk, hogy mindehhez kell egy szerződésváltoztatás, illetve egy kormányközi konferencia is. Voltier úr már beszélt erről, de azzal kapcsolatban plusz információra van szükség, hogy a parlament dönthet ezekről a kérdésekről maga, avagy itt elsődleges jogszabályok döntenek-e, szerződés, stb. stb. Számomra ilyen szempontból nem volt igazi következtetés a tegnapi meghallgatásnak, ezért lenne jó, hogy ezt még jobban megvizsgálnák, körbejárnák kicsit a jelentéstevők. Ezt lenne jó tudni. Ami a munkadokumentumot illeti, Grip asszony engedje meg, hogy ne értsek egyet önnel. Szerintem nagyon jó ez a megközelítés. Örülök annak is, hogy a munkadokument, ahogy a munkadokumot elkészítették. Szerintem igenis szükség van a különböző adatokra, számokra. Ez egy nagyon is kényes kérdés, és igenis szükség van a különböző érvekre. Illetve az európai polgárok számára valós és érvényes információt kell szolgáltatni, és örülök annak, hogyha a mi szakbizottságunk ehhez hozzátehet valamit. Nyilván bizonyos számadatokat lehet vitatni, nem tudom, ehhez nem értek, de arra kérem a társ jelentéstevőket, hogy amennyiben lehet, érvényes számadatokat közöljenek. Egyébként pedig személy szerint nekem tetszik a jelentéstevők megközelítése, és örülök annak, hogy ez a sok hasznos számadat itt szerepel a munkadokumentumban. Két részletkérdés. A cím az első. Az Európai Unió intézményének székhelyéről szóló jelentés, ez a cím, pedig csak az Európai Parlament székhelyről van szó. Értem én a mögöttes logikát, de szerintem a jelentés címét ahhoz kell alakítani, amit mondunk a jelentésben, vagy ahhoz képest kell alakítani. Nem az összes EU intézmény székhelyéről van szó, hanem csupán a parlamentéről, ezt talán harmonizálni kéne. Még egy dolog, és tényleg ez már az utolsó, amit mondok. A munkadokumentum arról szól, hogy a 48-as cikk értelmében ez egy szokványos szerződés változtatás, amire szükség van, utána pedig egyszerűs, leegyszerűsített eljárásról is szó van, illetve utalás történik két példára is az európai stabilitási mechanizmusra, az, e, a, a fiskális kompaktra is, ami végül is nem kapcsolódik szorosan a szerződés módosításokhoz, talán ezt is rendezni kéne. Jó lenne, hogyha precíz információkat hallhatnánk. Köszönöm, köszönöm, hogy emlékeztet arra, hogy itt múlik az idő. Még egy utolsó dolog, véleményem szerint hasznos lenne alternatív, az Európai Parlament Strasburgi székhelyének alternatív felhasználásáról is valamit mondani. Sok mindent hallottunk erről, hogy a tanács járjon oda, ott, tar- ott tartsa az üléseit, de hát tudjuk, hogy Strasbourgnak történelmi jelentősége is van. Volt arról is menne mondani, hogy például a régió bizottsága kerülne oda, de gondolkozzunk el azon, hogy mi másra lehetne Strasbourgot felhasználni, és köszönöm a türelmet. Ugye árnyék előadóként persze egy kicsit több időt kap, de azt kérem, hogy a társelőadónak, Hefner úrnak is hagyjanak egy kis időt. A következő előadó Vélent eh, kollega. Köszönöm szépen. Megértem természetesen mindez, de úgy gondolom, hogy azért az is látható, hogy vannak olyan szereplők, akik eh, keresztben nyelik le a, a kést. Nem igazán van mindig elegáns megfogalmazás, amikor erről a dokumentumról beszélünk. Második dolog, hogyha számok vannak, akkor a végén csak vitát generálunk vele, és, hogy, és a számok, amelyek a költségeket próbálják igazolni, tulajdonképpen azok úgy is felvethetők, hogy miért vagyunk ott. Ö, Strasbourgban, ha már oda megyünk, akkor miért nem vagyunk öt napot, akkor sokkal hatékonyabb lenne a munka. Tehát akik a költségekre hivatkoznak, azoknak is néhány dolgot tisztáznia kellene. Harmadik pedig az, hogy hadd utaljak arra, hogy az egész vitában én magam mindenképpen figyelni fogok arra pontosan, hogy a parlament székhely kérdésének támogatói mit mondanak, és az ellenzői mit mondanak. Mert úgy gondolom, hogy néha igen szentségtelen szövetségek is kialakulhatnak. Még azok is, akik a székhely kérdéssel kapcsolatban önszerveződésre hajlanának, azok egészen egyszerű kérdésekben nem hajlandók összeállni másokban, másokkal a többség érdekében. Tehát én úgy gondolom, hogy eh, ha az önszerveződésért megszerezzük a többséget, akkor úgy gondolom, hogy az jó, mert akkor végül a plenáris is eh, dönteni fog erről, és így fog szavazni. De úgy gondolom, hogy ehhez az immunitás kérdése, az alapszabályzat kérdése és egy sor egyéb dolog hozzátartozik, és mindegyiknél ki kell mondani, hogy ezekben nem egyedül dönt a parlament és vannak olyan kérdések, amik együttdöntés körébe tartoznak, és a tanács nem fog nyilvánvalóan egyhangúan dönteni egy csomó kérdésben ennek keretében. Úgy gondolom, hogy a székhely kérdése túlzottan egydimenzió, és túlzottan erőszakosan követelő. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha megpróbálnánk eh, például Strasbourgot lefejezni, akkor erre nem kapnánk eh, egyöntelműen többséget a szavazás során. Azt kérem mindenkitől, hogy legyünk eh, a megközelítésben egy kicsit egységesebbek. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy sok időt megtakaríthatnánk akkor, hogyha azok, akik legalább amikor az elején hozzászólnak, nem mondanák azt, hogy betartom az időt. Köszönöm, Andrew Duff és Bronzis kollega. Andrew, egyetértek azzal, hogy próbáljuk meg megérteni, elfogadni, hogy komplex és érzékeny ez a kérdés. Egyetértek Constance Le hogy vannak olyan következtetések a munkadokumentumban, vagy feltételezések, amely leegyszerűsítők és nem bizonyítottak. Az egész háztól éppen ezért pontos, bocsánat, a ház irodája, a bürójától pontos számokat kell, hogy kapjunk a relatív költségekről. Meglep, hogy a hatos részben azt látom, hogy a szerződés módosítása gyors és nem bonyolult eljárás lehet. Én nem így tapasztaltam. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a szakbizottságunk ennél a kérdésnél érzékenyen vizsgálja az intézményközi egyensúly kérdését, és az államok egyenlőségének elvét. Ez a dolgunk akkor, amikor ugye nem egy egyszerűsített revíziós eljárást készítünk elő, hanem egy átfogó csomagot, javaslatok átfogó csomagját, amely a parlamenti delegációkat kell, hogy tájékoztassa a következő, konven, következő konvent előtt, ami, ha jól tudom, 2015-ben kezdi meg munkáját. Erre kell felkészülni, ezt kell előkészítenünk, és ez azt is jelenti, hogy nem csak a Strasburgi parlamenti ülések kérdését kell megvizsgáljuk, hanem a többi intézmény székhelyének problémáját is. Ezek közé tartozik az is, hogy lehetséges hogy a döntéshozatali eljárásokat át kell tekinteni, azokat, amelyek meghatározzák a parlamenti székhely választását. Azért, mert ez egy csomag, egy katalógus, amit elkészülünk. És hát ebben prioritásokat kell tudni meghatározni, a parlament programjához. Persze a székhely kérdése rendkívül fontos. Van bizonyos kollégák számára, mások számára kevésbé. Biztos vagyok abban, hogy ezeket a kérdéseket tisztázhatjuk majd a jelentésben, amit várunk, és ami bizonyára hamar megszületik. Köszönöm szépen Bronx úr, és Hefner úrnak adom meg a zárásra a lehetőséget. Ami a lényeget illeti, támogatom, hogy egy székhelye legyen az lp e nek addig, amíg létezik a parlament, azért mert csökkenti a költségeket. Bár nem tudom, hogy hol legyen, én Brüsszelt mondanám részben azért, mert a legtöbb LP e számára ez elérhető, másrészt pedig az együttdöntés és a vizsgálati ellenőrzés számára is kézenfekvő. Másrészt viszont nem hiszem, hogy a parlamenteknek általában meg kellene engedni azt, hogy hol ülésezzenek. A kollega mondta, hogy ez alkotmányos kérdés az ő országában, bizonyos nemzetállamokban, és analógiaként mondta, hogy legyen ezért a szerződés kérdése ez az EU alkotmány kérdésére, ami persze nem ugyanaz, mint a szerződés. Nem vagyok elégedett azzal sem, hogy a parlamentet egyfajta mobil házként kezeljünk, amit fel lehet rakni kerekekre és kivinni az útra. A parlamenti többségnek a rendkívüli ülései több helyen lehetnek, és ennek mind van előnye. De úgy tűnik, hogy a 2008-as döntés 2007-2008-as, az, hogy átmenetileg Brüsszelbe jöjjünk a Strasburgi épülettel kapcsolatos problémák miatt, nem volt egyértelmű. Tegnap nem kaptam választ a kérdésemre, de azt szeretem volna tudni, hogy mi, milyen eljárással legalizálták a 2008-as döntést. Jó lenne, hogyha ezt még időben megtudnánk. Köszönöm. Utolsóként pedig Gerald Hefnert kérem, hogy most mondja el azt, ahogy, amit az elején jelzett. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon gyümölcsöző vita volt. Ez megjegyzem, tegnap is a meghallgatás kiváló volt. Differenciált volt mind az előadók előadásában, mind pedig a szakbizottsági vitában. Ritka, az tapasztalatom szerint, hogy egy ilyen igen alaposan előkészített meghallgatásnál viszonylag rövid idő alatt, két, két óra alatt négy szakértő, 13 szakbizottsági tag pontos, differenciált kérdésekkel szót kapott, és aztán még lehetett egy zárókört is tartani. Nagyon örülök annak, hogy erre tegnap sor került, és remélem a stílus megmarad a továbbiakra is. Egyetlen egy dolgot legrépasszony hozzászólásához először tegnap is, majd időt fordított arra, hogy a meghívásokat kritizálja, az nekem személyesen is már elmondta. Hadd mondjam még, mondjuk elmondhatnám, amit eddig mondtam, de nem mondom, de hogyha ez a fontos a vitában, akkor az meglepne, sokkal fontosabb a székhely. Megpróbálunk úgy dolgozni, hogy konkrét döntést tud, nyitva tartsuk a székhelyek kapcsolatban. Ezzel a kezdeményezésével ehhez nem visz közelebb, de természetesen üdvözlöm Önt a klubban. Nem, nincsen olyan klub, hogy Strasbourg mellett vagy ellene a, amiről szó van az, hogy a parlament lehetőséget kapjon a jövőben arra, hogy vagy együtt döntse el ezt az eljárást, vagy pedig önmaga döntse el ennek az eljárását. Roberto Bartieri, Rainer Wieland hozzám hasonlóan nyilatkoztak, Andrew Duff is. Mindazzal, amit a munkadokumentumban jelzünk, az eljárásra vonatkozóan, az nem olyan pontos és világos, mint ahogy a jelentésben akarjuk majd megfogalmazni. Különösen a hetedik pont kritikáját osztom. Ez a same procedure az valóban azonos eljárás kifejezés félrevezető, majd a szakbizottságban elmondjuk. Mi, amit elképzeltünk, az nem egyszerűsített gyors eljárás, nem, hanem az egyetlen lehetséges eljárás az, hogy amiről itt beszélünk, az egy nagyobb szerződésmódosító csomag része legyen, amihez konventre lesz szükség, kormányközi konferenciára. Ez azt is jelenti majd, hogy a parlament jelenleg pontosan egy, egy csomagot akar, több pontból álló csomagot összerakni. A székhelyek kérdése, más kérdések, témák, amelyek a parlament számára a, szükség, a következő választásokat követő konventben érinteni kell. Egyetértek mindenkivel, aki azt mondta, hogy a székhely kérdését a több intézmény székhelyének kontextusában kell meghatározni. Naív lennénk, ha nem így lenne. Hív, tévesnek tartom azt, hogyha egy parlamenti dokumentumban most egy, valami olyasmit írnánk le, ami később tárgyalások tartalma és kérdése. Éppen ezért a konkrét következtetés kérdések, a, a a kontextus meghatározása az, ami fontos, nem pedig más intézmények székhelyéről kell tárgyalnunk a mi jelentésünkben. Na, e, ezt akartam elkerülni, ez volt a tartalmi kérdés. A jogi kérdésekről nem szólok, az anyagi kérdésekkel, a materiális kérdésekről, számokról hadd mondjak néhány dolgot mert többen említették. De Krépasszony, nem szívesen vitatkoznék erről. Heteken keresztül próbáltunk meg minden forrásból, ami létezik, a tiszta számokat összeszedni, és meglep, hogy a parlament ezekről a költségekről nem rendelkezik pontos adatokkal. Nem hiszem, hogy bonyolult lenne például a az utazási költség elszámolásokból ezt ki lehetne számolni a képviselők, amiket beadnak, de minden egyes helyben kérvényeztem, nem akarok számokról vitatkozni, vannak számok, amelyeket a másik oldal ad, és, amelyekről, és amelyekre azt mondják, hogy ezekkel a számokkal dolgoznak, de mint mondtam, ez egy munkadokumentum, ez érveket, olyan érveket sorol fel, amelyek a vitában használhatók. A jelentésben nem fogunk számokról vitatkozni vagy dönteni hanem olyan kérdésekről, hogy milyen jogi út legyen, és milyen politikai értékelése legyen ennek. Éppen ezért nem szeretnék erre túl nagy súlyt most fektetni. Van még néhány más dolog, ami meglepett, hadd említse meg például ö, azt mondta, hogy diszkriminatív, ö, dubiózus dokumentum ez, hogy a taxisofőrök Mm, híreszteléseire támaszkodunk, és hogy ez nem a bizottság stílusa, úgy gondolom, hogy ez nincs egyáltalán benne a munkadokumentumban. A többi hozzászólásért hálás vagyok. Amiről a végén döntünk, a legtöbb hozzászólásban is, hozzászólásból visszacsenget. Nagyon fontos, hogy végül a parlament ezt a döntést hozhassa meg, vagy a parlament egy rendezett eljárás keretében a tanácssal együtt döntsön erről a kérésről. Ezt kell majd tudnunk valahogy érvényesíteni, és értelme van annak, hogyha a parlament azt mondja, hogy mi szeretnénk együtt dönteni együtt a kérdésről, tehát ha minket is bevonnának ebbe, de az erre vonatkozó utat még alaposan ki kell dolgozni, ki kell tárgyalni. Még egy dolog, nagyon örülnék annak, hogyha legalábbis megmaradna a próbálkozás lehetősége arra vonatkozóan, hogy egy jogi, alkotmányos és politikai kérdés, és nem egy bizonyos helyszín mellett vagy ellen kérdését. Nagyon hálás vagyok, hogy a vita döntő mértékben erről szólt. Ez egy demokrácia, alkotmányos szerződési jogi kérdés, nem pedig arról szól, hogy egy ország mellett vagy ellen, egy város mellett vagy ellen vagyunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A vita utolsó felszólalójának a megszólalást Tegnap valóban nagyon jó volt ez a meghallgatás. Tegnap megkértem a titkárságot, hogy minden előadó előadását írásban is szerezzék meg, mert iránymutatást adhatnak ezek a szövegek a két társ előadónak is, meg hát valamennyiünknek, akik ezt a témát követik. Köszönöm, akkor ezt a részét lezárom a mai napnak. Elnök úr visszatért és ő folytatja az ülés levezetését. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Visszaveszem az elnöklési feladatokat, és köszön, köszönet Gurmai asszonynak, hogy ilyen hatékonyan vezette távollétemben az ülést. Nos, a program értelmében negyed órát kell szánni a következő témának, az európai politikai pártok és európai politikai alap, alap, alapszabálya és finanszírozása. Valójában a három oldal egyeztésekről szóló beszámolóról lesz szó. Guerrero úr kollégánk tud erről sokat, és ugye az az elképzelés, hogy minden a háromoldalú egyeztetések után mindig beszámol a tárgyaló csapat a szakbizottságra. Strasbourgban április 16-án volt az első háromoldalú egyeztetés, aztán május 25-én Brüsszelben volt a következő. A fő kérdés az egyeztetéseken az volt, hogy hogyan kell bejegyezni a politikai pártokat. A szakbizottság véleménye az, hogy A mi szakbizottságunk véleménye az, hogy az Európai Parlamenten keresztül kell ennek történni. A háromi háromoldalú besz, ö, egyeztetéseken a bizottságot ö, támogattuk abban, hogy legyen egyfajta automatizmus a bejegyzésben, hogy az Európai Parlament, ahol dominálnak a politikai pártok, nem igazán van abban a helyzetben, hogy a különböző politikai pártok jogállásáról döntsenek, hogy pontosan milyen formációkról van szó, véleményem szerint egy alapszabályhoz kéne, vagy egy alapelvhez kéne ragaszkodni. Próbáltuk a, azt megtartani, hogy a parlamentnél legyen a bejegyzés joga, de megpróbáltuk, a, megpróbáltuk minden politikai jellegtől mentesen kezelni ezt a kérdést. Egy egyfajta véleményezésről van szó, avagy esetleg egy tanácsát is föl lehet állítani ezzel kapcsolatban, tehát, hogy az unió elveinek, az EU elveinek mennyiben felel meg egy politikai párt. Azt hiszem, Janakó asszonynak van ezzel kapcsolatban még plusz információja. Janakó asszony, megadom önnek a szót, ha gondolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban. A, az a helyzet, ahogyan is leírta azt, a tanács és a parlament technikai jellegű ülés tartott erről a témáról, a titkárság is ott volt, és úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy egyes tagállamok nagyon világos pozíciót fogalnak el bizonyos konkrét kérdésekben. Az ír elnökség úgy gondolja, hogy ezt a témát be lehet fejezni a saját időszak alatt. Mindenki azt hangsúlyozza, hogy a tanács foglalkozni kell, mi itt a parlamentnél úgy gondoljuk, hogy a pártok bejegyzése automatikus és minden politikától mentes administratív eljárás kell, hogy legyen. Jövő héten lesz megint egy szakmai egyeztetés. Ott nem lesznek ugyan képviselők, de én is össze fogok hívni egy koordinátori és árnyék előadói ülést. Abból a célból, hogy az egész folyamat során történteket összefoglaljuk ki. Ahogy elmondtam, elnök úr, reményteli a helyzet, a következő három oldal egyeztetés Strasbourgban lesz és az Európai Unió legalapvetőbb elveinek a, a figyelembe vétele lesz a téma. Szerintem ez az informális egyeztetés eredményre fog majd vezetni, és ez azt jelenti egyben, hogy a parlamentnél itt felállítandó ö, munkacsoport, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, is ö, ezeket fogja képviselni. Nekünk az az alapállásunk, hogy nem akarunk több pénzt a pártoknak, és nem akarunk alapvetően új szervezeteket sem létrehozni. A tanácsban felmerült az a gondolat, hogy akár egy ügynökséget is létre lehetne hozni erre, mi egyértelműen azt mondtuk, hogy ha lesz is valamilyen szervezet, akkor az egy politikailag teljesen független szervezet legyen, és ne legyen alárendelve a bizottságnak, és ne legyen külön tőlünk származó költségvetése, vagy hát legalábbis ne kelljen rá sokat költeni. Az árnyék előadó kal, tehát akkor újra le fogunk ülni, összefoglaljuk, hogy eddig mi történt, és Strasbourgban jön a következő három oldal egyeztetés. Elnök. Köszönöm szépen. Gurmai asszony két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tudtuk, hogy ezek a tárgyalások nem lesznek könnyűek, az első találkozók is ezt megmutatták, de valóban történt előrelépés. Az Európai Parlament rugalmasságáról adott tanulságot, és mi belemegyünk abba, hogy bár ez nem lesz könnyű, hogy elfogadjunk egy kompromisszumot. És akik a tanás részéről most itt vannak, ezt hallják meg. Ami a szakmai egyeztetés sikerét illeti a tegnapit, Végre konkrét javaslatok ö, születtek, ha, ha úgynevezett non-paper formátumban, tehát nem hivatalos dokumentumban, és ezeket az anyagokat most az írelnökség körözteti, mert egy nagyobb, magasabb szintű politikai ülés szeretne még a következő plenáris ülés ideje alatt erről a témáról úgy gondolom, hogy amit a bizottság tervezetként megfogalmazott, az már eh, nagyjából ö, eh, tükrözi a mi elképzeléseinket is. A tanács együttdöntési eljárás javasol. Mi nem támogatjuk a bölcsek tanácsát, ugyanakkor szorgalmazzuk az automatikus bejegyzés elvét. Nem szabad, hogy túl bonyolult legyen az eljárás, mert akkor annak a hozzáadott értéke megkérdőjelezhető lesz. Szerintünk a non-paperek tartalma már kellő garanciákat ad arra, hogy a parlament élhessen jogaival, ha pedig érdekonfliktus merülne föl, akkor ne feledjük, hogy az Európai Parlamentnek egyedi, sajátos, demokratikus legitimációja van, amit egy ügynökség sem tudna tőlünk átvenni. Reméljük, hogy a tanács képes lesz ugyancsak kompromisszum irányába ellépni, és lesz következő forduló. Azt sajnálatosnak tartom, hogy az egyes tagállamok még világosan nem voltak képesek leírni fenntartásaikat, mindig csak adhok módon mondják el ezeket, és azt, hogy miért nem jó nekik az, hogy az, e- bár az európai politikai pártokat a nemzeti népszavazásokkal közösen kezeljék. Ezt a témát, a nemzeti joganyaggal való esetleges ütközést meg kell még velük beszélni. Ebbe az irányba haladunk, és köszönöm Janak Orszajnak is, hogy ilyen kiváló vita, kiválóan vita ezt a témát eddig is. Köszönöm, Gurmai asszony, Dáfúr következik. Elnök úr. Igen, történt előrelépés főleg a tanács és a parlament részéről. Azt nem értem, hogy miért a bizottság a legkemény fejűbb ebben a témában, mint hogyha nem lennének igazán felkészültek a tárgyalóik. Szeretném megtudni, hogy milyen mi a jogi, az a jogi státusz, amelyet a bizottság az európai pártoknak szán a kampány előtt alatt, és a tagállamokon belül. Milyen előny származna abból, hogyha az európai politikai pártok, és számukra is milyen előny származna abból, hogyha a nemzeti jogrendeket, például a belga jogot, megfejelnénk egy európai jogi státusszal. Valószínűleg erre van válasz, de ezt a választ még senki nem tudta világosan megfogalmazni a bizottságnál. Ahhoz, hogy tovább léphessünk, azt is világosan kéne látni, hogy eddig milyen lépésekben honnan hová jutottunk el, és a bölcsek tanácsának gondolatát is pontosítani kellene, ennek méretét, mondátumát, kompetenciáit a javaslónak legalább meg kéne fogalmaznia. Jelenleg a háromoldalú egyeztetésekben nagyon globálisan, túlzottan, ködösen beszélünk ezekről az elképzelésekről, és így nyilván nem lesz közös nevező sem a felek között, hogyha nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát először egy nagyon komoly politikai konszenzusra kéne jutni, és arra alapozni a technikai vitákat, szerintem. És ha ugyebár a tanács a társ jogalkotó, akkor a tanács betilthat végül is egy politikai pártot. Az írelnökség azt mondja, hogy igen, valakinek ezt a kompetenciát is vinnie kell, mégpedig azért szerintük, mert az Európai Unió alkotmányozási mechanizmusa története eh, alapján ugye gyakorlatilag két kamarája alakult ki a jogalkotásnak, a parlament és a tanács, és ezeket egyenlőbbé tenné ha egymás dolgába is beleszólhatnának, de hát e tekintetben persze érdekelne az előadónk véleménye is. Végül pedig, negyed sorban is végül, ott van még a népszavazások kérdése. Úgy tudjuk, hogy nagy az ellenállás a tekintetben, hogy az Európai Parlament, az európai pártok részt vehetnek-e a nemzeti népszavazások alanyaként, tárgyaként. Ezt a kérdést kéne még tisztázni, amit a három oldalú egyeztetésre menő delegációnknak is tisztázni kéne magában, hogy tudjunk aztán egy konkrét irányba nyomulni e tekintetben. Grazie, onorevole Brons. Köszönöm, Brons úr. Thank you. Um... Köszönöm. El kéne ugye a, a pártok bejegyzését automatikussá kéne tenni, ez elhangzott. De ha az alapvető elveinkből indulunk ki, akkor a bejegyzés kérdése olyan objektív döntést igényel, amely szubjektív kritériumokra épül, és a legtöbb autoritér rendszer végül is nem megy szembe a saját szabályaival, a, demok- szabályaival, hanem olyan szabályokat alkot, amelyek hátrányosak az ellenzékének. Ha nem értettem félre a tegnapi koordinát koordinátori ülésen elhangzottakat, akkor állítólag már két javaslat is született a bejegyzés vonatkozásában, amelyekkel mi azért nem foglalkozhatunk, mert nem jelöltek meg jogalapot ezek a javaslatok. Ha politikamentessé akarjuk tenni a döntéseket, akkor nehéz megalapozatlan javasl- javaslatokról ö, egyáltalán beszélni. Remélem nem értettem félre az elhangzottakat. Hefner úr. Ich möchte herzlichen Dank. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon röviden szeretnék még felvetni valamit, ami csatlakozik az elhangzottakhoz, mert ha ezt nem mondjuk el, akkor Ja, egyébként kapcsolatban állunk a tárgyaló delegáció tagjai egymással folyamatosan, sőt a tanácsiakkal is, bár nekik ugye konkrét mandátumokat adnak a kormányok, és általában náluk ez több időt igényel, még egyeztetik ezeket a mandátumokat. Számomra a legfontosabb a jelenlegi szabályok alapján az, ahogy a, a jelentés is ezt leszögezés elnök úr is elmondta ülésünk elején, tehát ezt nem akarom megismételni, hogy mi is a fő gond, de ez alapján nagyon fontosnak és sürgősen fontosnak tartanám azt, hogy olyan véleményeket is meghallgassunk, amikor a jövőről tárgyalunk, amelyeket eddig nem tett, amelyeket eddig nem hallottunk. Nagyon fontos ugyanis, hogy formalizált legyen az eljárás végül, amely amennyire csak lehetséges, vagy hát ha lehetséges, akkor teljesen független a politikától, tényekre támaszkodik, jogi elvekre és szabályokra, megtámadhatatlan, de sajnos pont ezt eddig nem sikerült megteremteni, és a garanciákat sem ehhez hogy ilyen eljárás egyáltalán majd a jövőben létrejöhet. A parlamenti döntéshozás szempontjából is, ugye, nem mindegy, hogy ki és milyen módon foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, azzal ugyanis, hogy például a, az eminens személyek, a bölcsek tanácsa ügyében mit mondunk. Szerintem erről nekünk magunkkal is kéne még egyeztetni, mielőtt a oldal egyeztetésbe visszamegyünk, és egymást tájékoztatnunk kéne arról, hogy az két utolsó koordinátorüléseken mi hangzott el minden részletről. Nem védő Köszönöm, úgy látom, más nem jelentkezik. Nos, a háromadalú tárgyaláson a, tárgy, a tárgyalás végén sikerült kicsit felgyorsítani a tárgyalást. Gurmai asszony és Gyanakó asszony ez egy Gyanakó asszony majd le, erről készít egy jelentést, amit nyilván elfogad a szakbizottság, megpróbáltunk elmagyarázni a parlament véleményét, és abból indultunk ki, hogy társulási szabadság van, vagy gyülekezési szabadság, és nem igazán jogalkodási kérdés, hogy erről döntsünk. És a, ugye, nagy számban voltak jelen a jogalkotók. Nos, egy automatikus vagy félautomatikus rendszerre van szükség, ahol a különböző tényeket lehet ellenőrizni, arról, hogy mi, mi a helyzet helyi szinten, regionális szinten, hogy a párt alapszabályát benyújtották el, stb. stb. Tehát olyan módszer kell, ahol a adminisztratív dolgokat igen könnyen meg lehet oldani, és mint említettem, a lehetőleg mentesebben kell ezt tenni. Aztán meg kell nézni, hogy ez működőképes-e. Tehát a jogszabályt elkészítjük, hogyha aztán egy lesz egy képviselőcsoport, amelynek nem tetszik az eredmény, akkor akár egy bölcsek tanácsát is ki lehet nevezni. Lehet ez kisebb is, nagyobb is és igaza van Dafurnak is, amikor azt mondta, hogy, hogy a pártok alapszabályát is meg kell vizsgálni a bejegyzéskor. Nos, hát véleményem szerint Gyannakó asszony jelentés alapvetően konzultatív jellegű, és nem döntő lesz majd. Ezek voltak a lényegi kérdések a háromadalú párbeszéden. Szerintem, hogyha egységesek leszünk, mint parlament, és hogyha támogat minket a bizottság, akkor meg tudjuk győzni a tanácsot ezzel kapcsolatban. Remélem jól értelmeztem. Itt az uralkodó véleményt a szakbizottságon belül, és ennek fényében fog majd viselkedni a következő háromoldalú egyeztetésem. Nézzük a következő napi rendi pontot ami nem más, mint a Stockholmi Program félidős felülvizsgálata. Én vagyok ennek a társ jelentéstevője, csak röviden. Nos, bizonyára tudják, hogy a ciklus elején készült egy jelentés a Stockholmi programról, mielőtt Lisszaboni szerződés életbe lépett, hatályba lépett, elfogadtunk itt a szakbizottságban egy jelentést, amely a stokani programról szól. Az 51-es cikket akkor használták először, az AFKO és a LIBE működött együtt, illetve volt még egy harmadik, és a Juri szakbizottság. Most az az elképzelés, hogy ellenőrizzük, mint egy felülvizsgáljuk, hogy mi történt eddig a stokholmi programmal, hogy sikerült végrehajtani, illetve jövőre nézve is megpróbálunk következtetéseket levonni. Ellenőrizzük azt tehát, hogy hol állunk, megnézzük, hogy lehet ennél többet tenni, ha van gond, akkor mi annak az oka, stb. stb. A múlt héten Strasbourgban a bizottság tanácshoz és a tanácshoz szóló kérdésről született döntés, tehát megkérdezzük őket arról, hogy mi a helyzet a stokholmi program végrehajtásával. Azt a választ kaptuk, hogy sok dolog, dolog már megtörtént, sok dolog nem történt még egy. Egy szép, sor, egy szép listát kaptunk arról, hogy milyen intézkedéseket léptek már meg, illetve arról, hogy mi az, amit nem sikerült megvalósítani. Van itt egy kis gond, és kérem az önök tanácsát. Én már láttam a Libétől, a Libében és a Juriban készült munkadokumentumokat talán önök is. Itt van egy szép lista arról, hogy mit tettek meg, mit nem tettek meg, mit sikerült végrehajtani. Itt ott van egy néhány kritikai megjegyzés a bizottságnak címezve, hogy miért nem tették meg ezt, avagy azt. De a parlament alapvetően, ugye, alapvetően a bizottság tevékenységével indulunk ki szerintem, nem feltétlenül így kell eljárni, ugye a Stockholmi program a szabadság, a biztonság és az igazságoság téréről, teréről szól, és áthelyezi az illetékességi kör, tehát immáron a társjogalkotók hatáskörébe tartozik ez a téma. A két munkadokumentum ugyanúgy néz ki körülbelül, szép hosszú listák vannak benne, mit végeztek el, mit kell én megcsinálni. A kérdésem, és itt kérem az önök tanácsát, hogy nekünk is kéne egy ilyen munkadokumentumot készíteni, de szerintem meg nincs túl sok értelme, mert ugye megvannak a határidők már, következő ülésünkön már erről szavazni kéne, addig meg elég nehéz egy munkadokumentumot elkészíteni, aztán lefordítani, stb. stb. Szerintem sokkal több értelme van annak, hogy, e, hogy együttműködünk a többi két szakbizottsággal, és akkor a három szakbizottság együttesen készít el valamit. Szerintem az időhatárokat, vagy határidőket figyelembe véve ezt a második opciót kéne támogatni. Nézzük, hogy mi lenne a mi feladatunk ebben a közös munkában. Nos, a Gyuri azt mondja, hogy ezen és ezen a szakpolitikai területen ezt tettük, a vízumok területeken ez történt, ez nem történt, aztán a határvédelem területén ez történt, ez nem történt, a Frontex ezt csinálta, azt nem csinálta, stb. stb. Egyfajta leltárról van tehát szó. Nos, meg kéne nézni, hogy a mi szakbizottságunknak mi az igazi illetékessége, a többieknek egyértelmű, hogy mi a mi a, az illetékessége, mi például arról beszélhetnénk, hogy milyen európai vagy világszintű egyezményhez csatlakoztunk. Tehát vannak olyan kérdések, amik kifejezetten ránk tartoznak, a mi bizottságunk illetékességi körébe, vagy a nemzeti parlamentekkel való viszony. Ez is hozzánk tartozik. Ma délelőtt volt már szó arról, hogy milyen gondolkodási folyamat folyik a többszintű irányításról. Tehát, hogy a különböző intézményekben hogyan nyilvánul meg a nemzeti kormányok álláspontja, számos dolog van, ami, ami hozzánk tartozik. Szerintem mi alapvetően az intézményi kérdésekre kell, hogy koncentráljunk, tehát a, az Európai Unió teljes felépítéséről kell véleményt mondanunk. Nézzük meg, hogy mi az, ami elkészült, mi az, amit nem sikerült végrehajtani a stokalmi programon belül. Szerintem ezen a vonalon kéne elindulni. Érdekes lenne megnézni azt, hogy a társ jogalkotói kérdésekben, tehát az új rendszerben, amely ugye a Lisszaboni szerződés óta érvényes, mi történt, mi működött a stokholmi programban. Milyen folyamatok gyorsultak fel, mi lassult le. Az első olvasatban történt tárgyalásokról ból milyen következtetés lehet levolni, stb. stb. Tehát ezzel kapcsolatban kérdezném az önök véleményet. innen kolléga kért szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék előadója vagyok az ALDE részéről ennek a jelentésnek, és hát mondjam el az eljárásról, hogy a második javaslatához csatlakoznánk. Kár, hogy megint ilyen kevés idő marad a vitára, mert nagyon fontos, hogy a félidős mérleget megvonjuk ebben a programban, ami persze nem idős, hanem igazából szinte a végén vagyunk már. Ezért gondoltam, hogy több időt kellene hagynunk a megvitatására. Ha végig gondoljuk, hogy a ciklus végéhez érünk lassan, akkor tulajdonképpen kvázi lezáró véleményt is megfogalmazhatnánk. A ciklus végén már amúgy sem fogunk olyan sok mindenről határozni. Emlékszem még arra, hogy a stokholmi programot is nagyon jelentős idő megszorításban végeztük. A magyar kollega a magyar nyelvi változatot emlékszem, mert már csak a szavazás idejére kapta meg. Úgyhogy nagyon fontos az állampolgárok szempontjából, hogy egy ilyen igényes program elfogadásánál, ahol már jelentős nyomás van, volt, eleve látjuk, hogy milyen elemek valósultak meg. Ne csak néhány pontra koncentráljunk, hanem statisztikailag összesítsük, hogy mennyi valósult meg, és természetesen főként arról, hogy milyen jól hajtották végre a programot. Nem csak szám szerint a felét kell, ugye lássuk, hogy átültettük, hanem annak a tartalmát is meg kellene vizsgálni. A három szakbizottság közül a mi szakbizottságunknak ebben alaposan részt kellene vennie, nem pedig mellékesen kezelnie kérdést. Egyértelmű tehát ez egy tartalmi, politik, tartalmi politikai program, ennek kell a mérlegét megvonni. Tartozunk a polgároknak ezzel, látni akarjuk, hogy milyen politikai célokat tűztünk ki, és mit valósítottunk meg ebből. Áttekintést erre vonatkozóan még nem kaptunk. Mintegy 150 pontot eml- soroltak fel eddig, nagyon sok mindent, és meg kell nézzük, hogy mi az, ami sikerült, mi az, ami nem. Um, yes, I, I, I... Igen, én is azt szerettem volna kérdezni, hogy miért kell mindezt ilyen kutyafuttában megcsinálni. Szerintem, ha komolyan akarjuk csinálni, akkor jól is kell csináljuk. Az AFKO szempontjához azt tenném hozzá, hogy meg kellene azt is kérdezni, hogy azok a derogációk, amelyeket az Egyesült Királyság élvez, hogyha ez a helyes kifejezés, és az írköztársaság is bizonyos értelemben, azok bonyolították-e a jogalkotási eljárást, vagy sem. És meg kell nézni, hogy bonyolultabb lett-e az, az európai jogszabályok eredménye, a minősége, különösen akkor, amikor egyre közeledik az a határidő, hogy Nagy-Britániának el kell döntenie, hogy a korábban Éliszabon előtti törvények alóli opt-outját újra szeretnie érvényesíteni. Úgy gondolom, hogy ez az alkotmányos történettől független, és az afkónak ezt is meg kell vizsgálnia. Ha szükséges, ha lehet, akkor következtetéseket kell levonnunk. A Lisszaboni szerződés tapasztalatából. Az eddigi tapasztalatokból, és mm, ezek alapján saját reflexióinkat kellene talán elmélyíteni arra vonatkozóan, hogy eh, hogyan juthatnánk el mondjuk egy áttekintéshez, a szerződés áttekintéséhez. Ez nyilván következetesen megtelelne a többi jelentésnek is. És amivel előkészíthetnénk megint csak annak a katalógusnak a részét, amely a következő konvent ben a parlamenti delegáció munkáját segíteni. Más nem jelentkezik. És másról is kell még beszélnünk, tehát van még egy másik téma is. Nos, alapvetően ez egy libe kezdeményezés, tehát ők kérték a jelentést. Ők már nagyon igyekeznek, szeretnék lezárni a témát. Mi pedig szeretnénk, hogyha még lenne időnk, és szeretnénk, hogyha lenne egy első vita, egy szóbeli egy szóbeli kérdés kapcsán kezdtünk el egyáltalán gondolkodni a dolgon. Két az, el, az előbb a két kolléga nagyon érdekes dolgokat vetett fel. Mind a két dolog nagyon érdekes volt tehát a e, szakbizottságunk szempontjából hát a határidő kérdése, a fogas kérdés. Nos, elvileg a, e, július 9-10-én e, kellett volna elkészíteni ezt, hogy aztán szeptember 3-ára elkészüljenek a módosítók, a módosítókat szeptember végén lehetne megtárgyalni, és Strasbourgban az októberi plenárisra érkezett volna ez a téma. Ezt a, ebben a többi szakbizottságban megegyezett, hát ezt szerintem eléggé lehetetlen vállalkozás, hogy mi ebbe belefolyjunk. Itt érdekes dolgok hangzottak el. Megpróbálom szóban a következő ülésünkön felem, megemlíteni még egyszer, és hát valahogy elérni azt, hogy a mi véleményünk is benne legyen ebben a, ebben a jelentésben, aminek ugye elvileg el kéne készülnie júliusra. Köszönöm szépen, nézzük a következő napi rendi pontunkat. Az egyetértési eljárásról szól ez. Tarkovsky úr ennek a kérdésnek jelentést, de tessék Tarkovszki Azt követően, hogy megbeszéltük a székhely kérdését, ez egy egyszerű kis jelentésecske lesz. a figyelmünket az INTA és a 90-es szabálya, a nemzetközi szerződések, konszenzusos eljárásokra irányítottak, különösen a közös megállapodásnál, és úgy döntöttünk, hogy egy külön jelentésben fogunk ezzel foglalkozni. Ezekkel, hiszen a, az én jelentésem a parlamenti eljárás szabályzat 81-es cikkével folytatódik, foglalkozik. a különböző szakbizottságok különbözőképpen véleménye, vélekedtek a módosításokról, az állásfoglalásokról, a belső jelentésekről, és leginkább és legfőképp a szavazási eljárásról, mint olyanról. Nos, ez nagyon sok problémát okozott, belső ellentmondást ebben az eljárásban, amikor az Európai Parlament ezt alkalmazta. A legnagyobb probléma nekem az volt, hogy hogyan lehet ezt helyre rakni. Hogy egy koherens eljárás felfogás legyen, és még inkább, hogy egyrészt a szerződés szelleme, másrészt pedig a parlament munkája között egyensúly legyen. Tudjuk, hogy amikor az eljárás szabályzatot a szerződésből bevették, akkor ezt tulajdonképpen egyfajta semleges opcióként alkalmazták, pedig mi sokkal inkább ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy valódi tárgyalásokat folytassunk az együttdöntés keretében. Persze az is igaz, hogy még mindig nem tudtuk megtalálni, hogy hogyan lehet az Európai Parlamentet erősíteni, mégpedig úgy, hogy ne tudja azt a, a, bíróságnál, a bíróságnál legyen megtámadható. Különösen például akkor, amikor új feltételeket akarunk az igen-nem szavazatunk feltételei közé berakni. A megoldás egyértelmű, amikor döntésről van szó, akkor az legyen egyszerű, idézetek lehetnek benne, de bevezető rendelkezések nem az ajánlások az előadó ajánlásai szerint történjenek, tehát egyértelmű igen, nem, minden egyéb feltétel nélkül. De, hogyha az Európai Parlament álláspontját részletesebben el akarjuk mondani, akkor erre legyen lehetőség, de nem jogalkotási állásfoglalás formájában, amelyet a, a határozathoz illesztünk az a bekezdés, amely szerint az illetékes szakbizottság felel a, azért, hogy késlekedés nélkül benyújtsák a szükséges dokumentumokat, késlekedés esetében pedig az elnökök konferenciájához utalják a dokumentum tárgyalását. A következő a szavazás kérdésem maga, mert a plenáris szavazáson volt némi konfúzió, akkor, ami, mert nem tudtuk, hogy az ajánlásról, a konszenzusról szavazunk, mi történik, az, hogyha az, az ajánlás negatív, és a szavazás eredménye is negatív, az pozitív döntése, szóval, hogy akkor mi van? Úgy gondolom, hogy egyértelmű megoldásra van szükség. Az egyik dolog az ajánlása, szavazás az csak a konszenzus ö, ra vonatkozóan, igen, nemre, és akkor minden zavart elosztunk. Tehát a, az illetékes bizottság ajánlásától függetlenül a szavazás megerősítse vagy elutasítsa magát a tényt. És éppen ezért úgy gondolom, hogy ezzel már világos a helyzet, az ajánlás az, ami az illetékes szakbizottság véleménye, mi pedig magáról a tér, tárgyról szavazunk igennel vagy nemmel, és akkor minden egyéb zavart el kerülhetünk. A belső jelentéseknél, a vitánál, az árnyékokkal, az intaszakbizottság, Költségvetési Szakbizottság tagjaival vitatkozva mindannyian megállapítottuk, hogy a belső jelentések nagyon fontosak, és a javaslatunk egyértelmű. Az indítványokat lehetővé kívánjuk tenni. Hogyha sikerült -e tisztáznunk a javaslatok szerint ezeket a pontokat, akkor az eljárási szabályzatnak ezt a pontját valóban úgy tudjuk használni, hogy ne legyen zavar a különböző szakbizottságok alkalmazása között, és pontosan ez a célja ennek a jelentésnek. Szeretnék köszönetet mondani minden árgyék előadónak, Várom a megjegyzéseket. Gualtieri. I congratulate. Gualtieri úr. Gratulálok Ráfának a kitűnő munkáért. Azt kell mondjam, hogy racionális, logikus megoldás javaslat talál elő. Van itt egy kételjem, ez nem is igazi módosító, csak kételj. A kérdésem az, hogy ezzel a megoldással nem nem kapcsoljuk -e össze túlságosan a bizottsági munkát, mármint az Európai Bizottság munkáját a plenáris szavazással. Ha a plenárison a szavazás anélkül történik, anélkül történik, hogy a bizottság javaslatáról védekednénk, akkor hogy is van ez? Akkor nincs semmiféle kapcsolat a kettő között. Persze, bizottságjavaslatról is kell szavazni, de ez nem jelenti azt, hogy az elutasítás elutasításra igen lesz, tehát ilyenkor még egyszer kéne majd szavazni a plenárisra. De igazából ez egyáltalán nem volna abból, amit te mondasz. lehet, hogy lesz egy plusz szavazás még. Attól félek csak, hogyha hogy ilyen ajánlásoknál miért nem megyünk eleve a plenárisra, miért kell itt a miért kell itt a szakbizottságon is átmenni az ügynek, hiszen nem is készít jelentést a szakbizottság, mert nem is tudom, nem tudom, kételjez, csak kétségeim vannak. Az is fontos, hogy állásfoglalásokkal hogy bánunk, Persze, egyetértek abban, hogy nem jó az igen-nem kérdéseknél érvelni, ez egy külön jelentésbe való, ahol érvelni lehet rendesen, és ennek nem feltétlenül van hatása magára a szavazásra. Azt hiszem, hogy nem egy rossz megoldás, de ne tegyük kötelezővé. Lehet, hogy a megfogalmazás nem pontosan nem a legszerencsésebb, nekem most csak olaszul van meg, de, de a megfogalmazás végül is nem olyan szörnyű. Szeret, kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatban. Duff. kollega. Igen, úgy gondolom, hogy a kettes bekezdésben a 81-es javasolt cikkben arra is figyelnünk kell azért, hogy bármi is legyen a szavazás eredménye, a politikai állásfoglalásról szóló szavazás eredménye az legyen független attól a határozattól, amelyet a parlamentnek amúgy is meg kell hoznia a konszenzusról. Szerintem ezt tisztáznunk kellene. A hármas kérdéssel kapcsolatban van egy kérdésem is. Az elnökök konferenciája ezt a kérdést akkor tárgyalja, hogyha nincsen saját eh, ajánlás az illetékes szakbizottságtól. És ezt az ügyet a plenáris rendjére tűzi. De az elnökök konferenciája vajon felülírja-e a szakbizottság előjogát, és íre ő maga saját ajánlást, vagy sem. Ez nem világos ebből a megfogalmazásból. Nem világos, hogy milyen formában fogják ezt a döntést, a, ezt a határozatot a plenáris elé vinni. Pozitív konszenzus vagy semleges megközelítés. Azt hiszem, ezt is világosan kell lássuk. De meg kell majd, hogy nézzem még a javaslatot is alaposabban. Meg tudjuk még beszélni, mielőtt szavazunk? Lesz egy másik szakbizottsági lehetőség erre? Igazából az előadótól kérdezem ezt, hogy tudja-e. Más nem jelentkezed? Akkor talán válaszoljon a jelentéstevő. I mean, given all people are interested in, in this issue, I, I think that... Úgy gondolom, hogy eh, egyszerűen össze fogunk ülni az árnyék előadókkal, és akkor majd megpróbáljuk ezt tisztázni. Talán így hatékonyabb lesz ez. És eh, tulajdonképpen két dolgot kell eh, jobban végig gondolni csak. De először azt mondanám, hogy akkor, amikor, amire, amit Roberto mondott, nos, mindig is az volt a baj, hogy óriási zavar volt arról, hogy az ajánlásról szavazunk-e, tehát, hogy mi az ajánlás, és mi a végleges konszenzusos szavazat, tehát a végleges egyetértő javaslat, úgy gondolom, hogy ez egyértelmű például az aktánál, az egészet egyfajta doktrinákként tudtuk, kellett megfogalmazni, és a különböző szakbizottságok különbözőképpen foglalkoztak vele. Van ebben valóban némi probléma, és hogyha van a egy adott szakbizottságnak politikai ajánlása van, és egy nem kötelező állásfoglása, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez fogja majd a folyamatot mozgatni. De a végén, a plenárisnál egyszerű igen vagy nemre van szükség ahhoz, hogy elbontsú, eloszlassuk a zavarokat. A, a szerződés szellemében van ez, tehát ezért mondtam azt, hogy egyetértem azzal, hogy egyértelmű radikális megáldás ez, de hát ez az előrevezető út, bár nyilvánvalóan tisztázhatjuk, ahogy Andrew is mondja, a hármas bekezdésben, akkor, amikor a normál jogalkotási állásfoglalásokról van szó, teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy ez nem zavaros, legalábbis amikor javasoltam, úgy gondoltam, hogy világos. Az első reakcióm amúgy is az volt, hogy az elnökök konferenciája nem írja felül, és nem is helyettesíti a szakbizottságot, de hát ha nem történik semmi a bizottságban, ami többször előfordult, akkor ajánlás nélkül kerül a plenáris, illetve az elnökök konferenciája alálásával kerül a plenáris elé, és úgy beszéljük. Tehát az, ala, az elgondolás az volt, hogy ne legyen késlekedés, mert mindig ez volt a probléma, amiről a vitákban betárgyaltunk, hogy a munka legvégén ez jelent gondot, hogy nagy a késedelem. De hát ezt még megbeszélhetjük, és nem kell olyan megoldásokat elfogadjunk, amely kontraproduktív. Alapvetően ennyi, beszéljük meg ezt a két kérdést az árnyék előadókkal, és akkor majd mm, meglátjuk hogyan tovább, és a 90-es szabályral is foglalkoznunk kell a koordinátorok ülésén, a, mert ez a 80-as összefügg vele, és egységesen kell a szerződést természetesen kezelnünk. Köszönöm. Vannak uh, uh, úr, egyetértek, de fontos az is, hogy még véletlenül se megfosszuk lehetőségeitől a saját bizottságunkat. Kérdezem a jelentéstevőtől, hogy jó lesz-e az, hogyha jó lesz-e az, hogyha már most kijelöljük a módosítók beterjesztésének határidejét. Jó ez már? A módosítók határidejét most meghatározhatjuk, és meglátjuk, hogy a módosítókból sikerül kompromisszumokat alkotni. Nem annyira vitatottak ezek a témák, hogy, hogy itt indokolt lenne további késedelem. 13 giugno. Jó, akkor a június 13 az jó, a módosítok be ter... Jó, jó, utána aztán majd vagy júliusban, vagy, vagy szeptemberben. Jó, jó, ez így jó lesz, mondja a jelentéstevő. Jó, köszönöm szépen, akkor berekeztem az ülést, és viszontlátásra mindenkinek kellemes napot kívánok.